Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi pont vitáját lezártuk. Következő napirendi pont a bizottság alelnökének, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőinek nyilatkozata a Szíriában kialakult helyzetről. Mavro Jannis úr, az elnökség nevében ismét ő a szó. Illetve a főképviselő asszony nevében parancsoljon. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek az Európai Unió álláspontját és a Szíriával kapcsolatos, és a főképviselő asszony Szíriával kapcsolatos tevékenységét. A szíriai helyzet továbbra is igen aggasztja az Európai Uniót növekszik az erőszak, terjed az erőszak, és szörnyűségeket követnek el. A polgárháború veszélye valóságossá vált, és már most is jelek vannak arra, hogy szektariánus konfliktus jön létre, tehát a vallási közösségek közötti konfliktus. A konfliktus további militarizációja nem csak a szíriai emberek életét, hanem az egész régiót is befolyásolna. Az Európai Unió erre megerősítette válaszát, illetve Szíriába irányuló tevékenységét azzal a céllal, hogy minél sürgősebben véget vessen az erőszaknak, és megállapod, olyan megállapodást segítse megtalálni, amelyben Szíria maga áll az átalakulások élére. Ez a hét különösen sűrű e tekintetben, hiszen nemzetközi szinten sok erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség válaszát konszolidáljuk, megerősítsük és egységesítsük. A főkis képviselő asszony erről számolt be az elmúlt plenárison a tisztelt háznak, a Kofi Anani út, úti tervet támogatni kell, meg kell erősíteni ez e- nemzetközi fellépést, és határozottabbá kell tenni. Be kell vonni az EU biztonsági tanácsának tanácsát is, tehát meg kell nyerni Oroszországot és Kínát. Keti Eston főképviselő asszony részt vett a szíriai akciócsoport ülésén Genfben, melyet Kofi Annan speciális megbízottja hívott össze. Mint tudják, az ENSZ, az Arab Liga, az Európai Unió, Kína, Oroszország, Franciaország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Törökország, Irak, Kuwait vettek részt az ülésen, és ők megegyeztek azon elvekben és átalakulás iránymutatásban, amely szíriai vezetésű átalakulás menetrendjét írja elő. Az átmeneti kormány a jelenlegi kormány tagjait tartalmaznak kölcsönös megállapodás alapján. Az akciócsoport ugyanakkor megerősítette, hogy teljes egészében támogatja Kofi Annan hat pontos tervét, valamint az ENSZ megfigyelői misszióját, illetve megfigyelőjének Muszukszinek és a missziójának egy újabb lendületet szeretne adni. Ezen felül a csoport elkötelezte magát amellett, hogy megakadályozza a konfliktus további militarizációját. Lehetővé vált, hogy a szíriaiak kezükbe vegyék az átalakulás irányítását, bár ez kihívást jelent, és az is, hogy megvalósítsuk a hat pontos kofirnan tervet. Közösen tehát nem mást kell tennünk, mint hogy biztosítsuk, hogy e, lehetségessé váljon a tervek megvalósulása. Az Európai Unió nagyon elkötelezett ebben az Genfi akciócsoporton túl a Párizsban is találkozik a szíriai csoport, a főképviselő asszony részt vesz ezen, mely ilyen vélhetőleg száz ország képviselője vesz részt. Azt reméljük, hogy a Szíria barátai találkozó, erre kerül sor Párizsban, megerősíti a nemzetközi közösség válaszát. A kihívás abban áll, hogy a átalakulás iránymutatásait és elveit megvalósítsuk, és a szíriai kormányt bevonjuk, de úgy, hogy ez elfogadható legyen az ellenzék számára. Az ellenzék sok csoportja azonnal elutasította ezt a célkitűzést, és ilyen módon persze nagyon nehéz egy politikai megállapodást megtalálni. A megfelelő végrehajtás feltételezi a koherens és reprezentatív ellenzék fellépését. Az Arab Liga szervezte meg a szíriai ellenzék támogatáját tegnap Egyiptom Kajróban, és itt részt vett az Európai Unió is ezen a találkozón, és itt is a különböző csoportok egyesülését próbálták kialakítani, vagy legalábbis azt, hogy egy álláspontot képviseljenek, hiszen csak így lehet Szírián belül, Szírián kívül a helyzetet normalizálni. A főképviselő asszony illetve az Európai Unió képviselői továbbra is találkoznak a különböző ellenzéki csoportok találkozó képviselőivel, a stabilitási eszközzel a szíriaiak által szervezett szemináriumot támogattuk nemrégében. Az első szemináriumra 20, júni 24-25-én került sor, és itt különböző ellenzéki személyiségeket hívtak meg, és az átalakulás folyamatának kérdéseit vitatták meg a supranacionális alkotmányos elvekről, a demokratikus elvekről, a gazdasági eszközökről is szó volt, valamint végül, de nem utolsó sorban a kisebbségi jogokról. Ezek azok a kérdések, amelyekre az Európai Parlament képviselői többször felhívták a figyelmünket akik jelen voltak az ülésen, hangsúlyozták, hogy Szíria minden szíré kell, hogy legyen, a kisebbségeket is tiszteletben kell tartani. A második EU által finanszírozott szemináriumot július közepén Kajróban tartják meg. Ezen ellenzéki szemináriumok célja az, hogy hozzájáruljanak egy olyan politikai folyamathoz, amely egy reprezentatív ellenzék kiegecesedéséhez vezethet. És így a szíriaiak által vezetett inkluzív, tehát bevonó természetű párbeszéd akciók jöhetnek létre. Ugyanakkor az ENSZ biztonsági tanácsának egységes fellépését is szükségesnek tartjuk azért, hogy nagyobb nyomást lehessen a szíriai rezsimmel szemben megfogalmazni. A szíriai rezsimet komoly felelősség terheli a különböző emberi jogi sérelmek a mészárlások ügyében. Ez elfogadhatatlan azok, akik az emberiség elleni bűnökért felelnek a jelen konfliktus során, azokat el kell számoltatni. Az Európai Unió válasza nem csak a diplomáciára terjed ki, nem? Az Európai Unió folytatja a szankciók politikáját is egész addig, amíg eh, a szíriai helyzet nem normalizálódik. A jelenlegi rezsimmat célozzák ezek a szankciók, azért, hogy megfosszuk őket az elnyomást szolgáló forrásaiktól. Június 25-én a külügyminiszterek egy a szankciók 16. körében egyeztek meg 2011. június óta folytatnunk kell a partnerekkel való tárgyalást azért, hogy hatékony végrehajtást biztosítsunk, és továbbá is meg kell erősíteni nemzetközi nyomást. Míg a bilaterális segítségnyújtást felfüggesztettük, az Európai Unió a különböző emberi jogi szervezeteknek nyújtott támogatást megerősítette. Június 8-án az Európai Unió egy 23 millió euró speciális intézkedést vezetett be, melyel a civil társadalmat támogatjuk Szíriában, illetve a szír menekülteket befogadását támogatjuk azon szomszéd országok területén, ahova nagyon sok szíriai menekült menekült aggaszt bennünket a szíriai helyzet, és éppen ezért eh, a nyomon követjük a helyzetet, eh, különösen a hat pontos terv megvalósítását. Az Európai Unió mindmáig több mint 44,6 millió eurót alokált az humanitárius eh, segítségnyújtásra Szíriában és a szomszédországokban. Végezetül az Európai Unió támogatja az ENSZ megfigyelői misszióját, mégpedig 8,2 millió euróval. A forrásokat arra használjuk föl, hogy 25 PSH-t, páncélozott szállító harcjárművet biztosítsunk a megfigyelő misszió számára, valamint a szíriaiak által vezetett inkluzív párbeszéd támogatására és fordítjuk, megteremtésére fordítjuk ezt a pénzt. Biztosíthatom a tisztelt képviselőket, hogy az Európai Unió mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy támogassa a szíriai embereket a béke és a szabadság irányába vezető harcukban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Mavrojánis úrnak. Beginn Frau Kollegin Kaiser. De Kaiser asszony következik a néppárt nevében, illetve elnézést a szocialisták nevében. Hét perc, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Természetesen támogatjuk az Európai Unió politikáját, melyet különösen Eston asszony vezetésével folytat jelenleg szerény eszközeinkkel mit tehetünk még, hiszen mindez a magas szintű politika, erről vitáztunk a legmagasabb szinteken, de mi mit tehetünk? Három héttel ezelőtt találkoztam Alvainnal, aki egy régi szír ellenzéki, akit öt évet bebörtönöztek, és Damaszkuszba való visszatérésekor azonnal beböntörözték. Bashar al-Assad börtönviszonyairól beszéltünk, és öngyilkossági kísérletéről is szót ejtett. Azt mondta, hogy nem fog öngyilkosságot elkövetni, és nagyon erősen megérintettek a szavai soha nem gondoltam bármiféle mészállást követően, hogy megérem ezt a napot majd Szíriában, mondta ő, tehát a tömegmészállásokon túlmenően mégiscsak van egy reménysugár a civil lakosság körében jelenleg Szíriában, és mi nem kelthetünk bennük csalódást. Nagyon erősen megérintett ez az üzenet, és felmerült bennem, hogy mi mit is tehetünk ebben az ügyben. Itt van előttem a Human Rights Watch jelentése, az Amnesty International jelentése, mindaz, amit összegyűjtenek az emberiség elleni büntetteket, a kínzásokat illetően jelenleg Szíriában, és elnök úr, nem ismerem felolvasni ezeket a tanúvallomásokat, ez meghalad minden emberi értelmet. Tehát nekünk mindenképpen annak érdekében kell érvelnünk, hogy gyűjtsünk tanulvallomásokat az Európai Unió részéről. Ezen a ponton az elnök úr megszakította a felszólalót. Sárke, Sárke asszony következik két percben. We, we saw... Nagyon sajnálom, kedves kolléga, de csak két perce volt, és csak akkor indítottuk el az órát, amikor ön elkezdett beszélni. Nagyon sajnálom. Sáke asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hat hét telt el azóta, hogy a hula vérontás szörnyűséges videója megjelent az interneten, meggyilkolt gyermekeket is láthattunk, de ha azt mondjuk, hogy soha többé, ez úgy tűnik, mintha ezek csak üres szavak lennének. Sok bátor szír még mindig készen áll arra, hogy a legmagasabb árat is megfizesse, amikor békésen tüntet a szabadságért és a méltóságáért, valamint a jogaiért. Mindenképpen ki kell mondanunk, sőt meg kell mutatnunk a szír népnek, hogy nem fogunk megfeledkezni róluk. Mit jelent az a felelősség, hogy megvédjünk bárkit, és a megoldások sajnos nem könnyűek Szíria ö, esetében. Kofi Annan hat pontos ö, tervét nem sikerült megvalósítani, és az ENSZ biztonsági tanácsának is mielőbb tervet kell kidolgozni a jövőbeni tendőkre vonatkozóan. Szíria világosan provokálta Törökországot, amikor lelőtte a vadászgépet, és ezzel két pilóta életét vesztette. Mélyen együtt érzek az érintett családokkal. Nagyon sajnáljuk, hogy nagyon cinikusan saját érdekeit védi Oroszország és Kína a nép érdekei helyett, ugyanakkor ezen országoknak is hozzá kell járulniuk a válság feloldásához, bármilyen nehéz is legyen ez. Hatalmas felelősséget viselünk mi is az Európai Uniónak a ciprusi soros elnökséggel együtt, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet az, hogy egy orosz hajó, amely fegyverek találhatók, hogyan érhet ö, Szíriába, miután ö, megállt ö, Cipruson is. Kértük, hogy Catherine Ashton vizsgálja meg alaposan a helyzetet, eddig azonban nem kaptunk semmilyen biztosítékot, hogy ez meg is történik. Hogyha a szankciókat nem hajtjuk végre a gyakorlatban is, akkor ezek csak papírok léteznek, és nem segítik a szérnépet. Elnök, köszönjük szépen Sáke kolléganőnek, Flotr kolléganő következik szintén két percre. Köszönöm, Sáke asszony, nagyon jó kérdést tett fel a tanács elnökségének, remélhetőleg választ kap majd erre a helyzet, ahogyan ezt bemutatták a helyszínen, ez hihetetlen, apokaliptikus mértékű erőszak szintjeit éri el. 800 haláleset volt a múlt héten, a Human Rights Watch, az Amnesty International jelentésére utalok, a bebörtözés, a kínzások ügyében mindez elfogadhatatlan. Ugyanakkor egy hete körülbelül tapasztalhatunk új diplomáciai kezdeményezéseket, amelyek talán már tartalmazzák a megfelelő elmozdulást egy megoldás keresésének irányába. A Genfi találkozó még akkor is, ha korlátozott volt, vagy nem volt kielégítő, mégiscsak egy átmeneti kormányra, egy átmeneti nemzeti egység kormányra tett javaslatot. Nyilván Assad ellenzi ezt, de a pártja egy része beléphet ebbe, ez nyilván csak a megoldás része, de mindenképpen az erőszakot kell csökkenteni a helyszínen, és ebből a szempontból ez a javaslat lehetővé teszi a masszív dezertálást a nemzeti hadseregből, ugyanakkor lehetővé teszi ennek az átmeneti megoldásnak az elfogadását a rezsim tagjai és az Assad pár tagjai számára. Azt hiszem, hogy jelenleg ez rendkívül fontos, és jó lenne, hogyha ez a perspektíva, amelyet a szír ellenzék, az Arab Liga is bátorított ezen a héten. Nos, az orosz külügyminiszter, illetve a szír ellenzék találkozója is mutatja, hogy elmozdul ez a helyzet. Némi perspektívát jelent ez, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak ebben teljes mértékben teljesítenie kell a feladatát Párizsban a jövő héten a szír népbarátai találkozóján. Elnök, köszönöm Flotre kolléga, Van Orden kolléga következik egy percben. Elnök úr, szörnyű atrocitások történnek Szíriában, és borzasztó kihatása van mindennek a szír emberek életére. Én azonban a szélesebb körül kontextusra szeretnék beszélni. Szíria hosszú ideje megbocsáthatatlanul közel áll az iráni rezsimhez, terrorista szervezeteket támogat, támogat más országokban. A Hamas főhadiszállátás, főhadiszállását Damaszkuszba tel, telepített át, és a PKK-t is támogatja a Szíria, valamint a Hizbollának is támogatást nyújt. Szíria pedig hosszú ideje harci, harcos viszonyban áll Izraellel. Éppen ezért tehát nagyon aggasztó a szerep, amelyet betöl. Mind Törökország, mind Izrael stratégiai jelentőséget látnak Szíria békés átalakulásában, annak érdekében, hogy ne fogadjon be terrorista szervezeteket, és támogassa a különböző terrorista szervezeteket a világ különböző országaiban. Ezért fel kell lépni Assad erőszakos rendszer ellen. Köszönöm szépen, Van Orden úr! Angorakis kollega sajnos nem jelent meg. Tehát eh, Scotta képviselő kap másfél percben szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan már elhangzott, mindenképpen kifejezném aggodalmamat eh, a szírkonfliktust illetően, hiszen egyre több ember áldozatot követel ez. Egyik fél sem kerekedhet túlsúlyra katonai szempontból, és az egyetlen megoldás eh, csak a, rend, a kormány és az ellenzék egyetértésével alakulhat ki. Ennek értelmében kell cselekednünk. Az iszlám szélsőség az ország balkanizálódása különböző etnikai, vallási komponensek ellenzék, ellenségeskedése súlyos probléma, Ahogyan hallottuk, Európa dolgozik álláspontján, és remélhetőleg sikerül majd ezen polgári és katonai haláleseteknek így módon véget vetni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Scotta úr. Most Brock kolléga következik a listától eltérve. Thank you, President. Sorry. Brock and then you. Sorry. Uh, no. Elnézést, először Brock úr következik. Nem, mi kérünk elnézést. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy fel tudtuk cserélni a sorrendet, mert a frakciülésen kellett részt vennem. Egy rövid megjegyzésem volna csupán. Azt gondolom, hogy a külügy ő, múlt heti munkája nagyon fontos volt, és az Európai Tanács következtetése is jelentősek voltak ennek kapcsán. De ez azt mutatja, hogy a Szír Barátok konferenciáján belül illetve az ellenzék mennyire megosztott a kérdésben. Tudjuk, hogy Assadnak távoznia kell, tudjuk, hogy elfogadhatatlan az az erőszak, amelyet ő gyakorol saját népével szemben. A legdöntőbb dolog azonban az, hogy az ellenzék nem tud közös, jogállami, demokratikus álláspontban megállapodni, ahol a vallási és az etnikai kisebbségek is szerepet. Ugyanis ezek a kisebbségek egyelőre még mindig attól kell, hogy féljenek, hogy egy iszlamista kormány alatt rosszabb lesz a helyzetük, mint eddig. Ez az egyik legfőbb probléma, amelyel szembesülünk ma. És ez egy olyan kérdés, amelyet nem annak alapján kell megítélnünk, hogy milyen finanszírozás zajlik Katar és Szaudarábiából. Szeretném azonban mindenképpen elmondani azt is, hogy nagyon szimpatizálok a török kormány erőfeszítéseivel. Hatalmas terheket vállal a török kormány, közvetlenül érinti őket a kérdés, és teljesen világos azt hiszem, hogy a török vadászgép lelövése elfogadhatatlan, és hogy török partnerünket és mint NATO partnerünket szolidaritásunkról kell biztosítani, de még egyszer szeretném elmondani, és tudom, hogy a soros elnökség és a főképviselő úgy gondolják, hogy Assadtól meg kell szabadulni, de ugyanakkor meg kell találni azt a megoldást is, amely nem vezet a régió teljes széteséséhez, és nem súlyosbítja még inkább annak helyzetét. Ezért kérném, hogy nagyon óvatosak legyünk a e kérdés kezelésében, de azt hiszem, csak akkor tudunk megoldást találni, hogyha a nyugati közösség egységesen lép fel, de az Arab Ligával és a Törökországgal együttműködésben teszi ezt és az arab országokat sem szabad ebből kizárni. Csak akkor születhet békés jogállami megoldás, amelyben a kisebbségek is helyet kapnak. Nagyon szépen köszönjük Brock kollégának, most pedig Howitt kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, elnök úr, ön azt mondta, hogy azokat, akik bűncselekményeket követtek el, azokat felelősségre kell vonni, akkor ön és a többi külügyminiszter miért nem, miért törölték a szövegtervezetből a Nemzetközi Büntetőbíróságra történő utalást, és a Genfi szöveg miért olyan, amilyen? Ez azért van, mert önök nem támogatják ezt az utalást, annak ellenére, hogy a főképviselő többször is kérte, hogy ez szerepeljen szövegben? Mi elolvastuk a jelentéseket, amelyek részletesen beszámolnak a visszaélésekről, a ö, különböző ö, módszerekről, erőszakos módszerekről, amelyeket alkalmazott a rezsém. Egy fogvatartott például beszámolt arról, hogy nyolc napig a karjánál felkötve lógott, és hogy milyen szörnyű állapoton ment keresztül, miközben csak nevettek rajta fogvatartói. Miért nem támogatják, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék is szerepeljen a szövegben? Köszönjük szépen! Szalavrákos kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A szír fejlemények be, során egyre nagyobb erőszakra kerül sor, Homsban bombáznak, más városokban is hasonló történik. Több mint négyezer ember élet veszett el az elmúlt hónapokban, több mint négyezren haltak meg, többféle konfliktus dúlott egyszerre, vallási konfliktus és egyebek, emellett a Törökországhoz fűződő viszony is egyre inkább sérül, így előfordulhat, hogy akarva akaratlanul is újabb konfliktusra kerül sor. Érthető bizonyos szemszögből, hogy Törökország miért támogatja a szír ellenzéket. A miniszter úr is beszélt már erről az imént. A keresztények a régióban nem érzik magukat biztonságban, a nemzetközi diplomácia területén eh, itt van Oroszország, Moszkva, továbbra sem hajlandó részt venni a szírbarátok konferenciáján pénteken. Nemzetközi válság van kialakulóban, figyeljünk oda erre helyzetre. Köszönöm szépen, Szalavrakos kollega. Most pedig Angorakis kollega kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs elnézést kérek. Elítéljük a júni 29-e európai csúcs határozatát Szíriáról és Irákról, hiszen ezzel az imperialista intervenciót az EU, a NATO és az USA intervencióját készítik elő. És az új orosz, indiai és kínai kapitalista erők is ádáz játékaikat űzik. Nagy nyomást gyakorolnak, mobilizálják a csapatokat, Görögországban is légi, repülőgép szállítókat, csoportosítanak össze, és csatahajókat az EU, a NATO és az USA a szír állam belső ügyeibe avatkozik bele, félrevezetik őket, téves információkkal <clears throat> bombázzák őket. Elítéljük ezen felül a NATO döntését is. Az atlanti szolidaritás szellemében lépnek fel Törökországgal szemben, ez elfogadhatatlan. Ráadásul az EU súlyos szankciókkal fenyegeti Szíriát, azzal, hogy katonailag is fellép. És július 1-től pedig embargóról szóló döntéseket hoztak az olajembargóra, és ez is súlyos kihatással lesz a szír nép életére. Fel kell szólalnunk az ilyen egyoldalú politikával szemben. Köszönöm szépen, most pedig egy percben elkaradúj kollega kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szíriában szörnyűségek történnek, ez nem vesz, nem, ennek nincs vége és a nemzeti közös, nemzetközi közösség pedig eh, döbbenten néz csak. Nem tudom, hogy a Genfi találkozót sikernek nevezhetnénk-e. Az, hogy a ellenzéki és a kormány képviselőkkel együttműködünk, az egyedüli opció arra, hogy meg elkerüljük a véres polgárháborút, de, és most jön a nagy de, mégiscsak lehetőséget kell találni arra, hogy a kormány és az ellenzék képviselői együtt működjenek. Egyetértek el már Brokkal, mi szerint, hogy a siker előfeltétele, hogy az ellenzék egy hangon szólaljon meg, egy jövőképe legyen Szíria jövőjéről. És azokat is meg tudja nyugtatni, akiknek komoly kételjeik vannak a tekintetben, hogy támogassák-e a jelenlegi rezsemet vagy nem. Azt szeretném kérni, hogy tartsuk fenn a Szíriával szemben megjelenített nyomást. Köszönöm. Köszönöm Elkadrai kollega, most pedig Keretú asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Szíriában a helyzet a nemzetközi közösség erőfeszítései ellenére romlik, mely egy kiegyensúlyozott megoldásra irányulna. Ez a helyzet kihathat a határokon túlra is, és napról napra vannak ártatlan áldozatok. Tehát egy valódi polgárháború bontakozott ki, elképzelhetetlen következményekkel. Az emberek csak békében és demokráciában kívánnak élni. A helyzet egyre romlik, a keresztényeket üldözik. Ez egy kiegészítő dimenziót ad ennek a helyzetnek. Oroszország és Kína nem ö, hajlandó elmozdulni álláspontjáról. Osztom az elhangzottakat, felelősséggel viseltetünk az áldozatok iránt, meg kell próbálnunk az embereket védeni, az EU-nak világos álláspontot kell elfoglalnia, és következetesnek kell lennie, a békés megoldás mellett kell síkra szelnia, tárgyalásokat kell folytatnia, és meg kell próbálnia hozzájárulni ahhoz, hogy az ellenségeskedéssel felhagyjanak. Ennek köszönöm Krecó asszony. Romero López asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az önön terv egyik pontja a hadsereg kivonása a konfliktus demilitarizálása az az irányvonal, amelyet valamennyi ország követ. El kell kerülni a nyílt háború kialakulását, amely már kibontakozó félben van. Természetesen dolgoznunk kell azon, hogy az ellenzék egységes legyen. Itt a parlamentben eljöttek ide a szír ellenzék tagjai, és kifejtettük nekik, hogy mennyire fontos az egységes stratégia. Meg kell tiltanunk a fegyverszállítást Szíria irányába, Elnök úr, mit tesznek ilyen irányban, milyen információkkal rendelkezik ön ezzel kapcsolatban, a fegyver raktározással kapcsolatban, amely a SZED vezéletével zajlik? Még zajlik a fegyvergyűjtés. Nyilvánvaló, hogy nehéz Oroszországgal tárgyalni, azonban garanciákat akarunk arra vonatkozóan, hogy nem fegyverkezik fel tovább a hadsereg tudnunk kell, hogy milyen fegyverekkel rendelkeznek. Köszönöm Romero López asszony. A kezdi eljárásban Sonic úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Valamennyünket megrázott az, ami Szíriában történik. Hogy megmentsük ezt az országot, hogy elkerüljük a további emberáldozatokat, Nos, ehhez az NSBT beavatkozására van szükség. A padhelyzet, ami kialakult, ez Kína és Oroszország akadályoztató magatartásának tudható be. Pontosan ezen országokra kell nyomást gyakorolnunk, nem szabad szemet ha hunynunk azon tény előtt, hogy pontosan Moszkva tudná elérni az erőszak beszüntetését a polgári lakossággal szemben. Az orosz külügyminiszter utal a líbiai paktumra, és bármiféle fellépéstől tartózkodik. A nemzetközi közösségnek, tehát Oroszországra kell nyomást gyakorolnia, hogy vesse véget az ellenségeskedésnek. Köszönjük szépen, Szonik kollégának, de Szárnász kolléga következik. Még akkor is, ha kétségeink lehetnek azt illetően, hogy hogyan lehet diplomáciai úton rendezni ezt a kérdést, nyilvánvalóan mindent meg kell tennünk, hogy ez megtörténjen, hogy a Genfi egyezményt alkalmazzák. Ugyanakkor támogatnunk kell a szíriai ellenzéket, meg kell tennünk mindent egységességért, cselekednünk kell a humanitárius válság megoldására, és meg kell világítanunk, hogy mi is történik pontosan Szíriában, ahogyan az ENSZ fő képviselője is kérte, és igaza van ebben, ugyanakkor az NGO-k szörnyű megállapításai előtt, és mindenki hallotta a kínzás Sziget Virága című jelentést, azt hiszem valóban el kell gondolkodnunk, meg kell változtatnunk az BT működésmódját. módját szerintem, amikor a humanitárius bűncselekmények elítéléséről van szó, akkor nem lehet vétójog, nem lehet blokkolás, és mindent azonnal meg kell tenni. Köszönöm. Köszönjük szépen a kolléganőnek. Tánok úr következik egy percre. Elnök úr, a szír ellenzékiek azt mondják, hogy 15 ezer ember halt meg ezen ebben a tragikus konfliktus sorozatban, amely másfél éves tart Assad rezsimje pedig szörnyű elnyomást gyakorol. A szíriai nemzeti tanácsban iszlám részek vannak, de ugyanakkor szekuláris résztvevői is vannak, ezért egy, egységesen kell felszólalniuk és fellépniük a bászista Assad rezsimmel szemben. Az EU főképviselőjének teljes egészében támogatni kell a Genfi folyamatot annak érdekében, hogy felálljon, az átalakulási kormány Assad nélkül. Az annan terv sikeres lehet és megragadom a lehetőséget, hogy Törökországnak seg- köszönetet mondjak a menekültügyben való fellépéséért, és együttérzésemet fejezzem ki a, a török vadászgép pilótáinak családjához. Eljött az ideje annak, hogy a damaszkuszi bászi rezsimnek véget vessünk. Tenok kollega egy köztes kérdést kap Hauit eh, kollégától. Fogadja a kérdést? Kollége Hauit. Thank you. I know the gentleman may... Talán eh, tudom, hogy teljes komolyságban tartotta meg Tenok úr a beszédjét, de kérdezem, hogy eh, az önök pártja által vezetett kormány, a német, az ír és a szlovákok kal miért nem értett egyet a külügyminiszterek tanácsában, és miért járult ahhoz hozzá, hogy az általam említett passzust a Nemzetközi Bíróságról kitöröljék a tanácsi határozatok szövegéből, miért járt így el az ön kormánya, Tenok úr? A Ön nagyon jól tudja, úgy képviselő úr, hogy én nem a magyar, az angol kormány nevében szólalok fel, sem a brit miniszterelnök, sem a külügyminisztérium nevében nem szólalok fel. Csak annyit mondhatok, hogy örömmel látnám Assadot a Nemzetközi Büntetőbíróság vádlotti padjában, de ugyanakkor sokkal nehezebben lehet -e rábírni az átalakulásra, hogyha tudja, hogy mindenképpen a Nemzetközi Büntető Törvényszék elé áll. Tehát nem tudom, mi történt a külügyminiszterek tanácsában, de talán lehetőséget kell biztosítani arra, hogy el kivándorolhasson békében, és így talán feladja a hatalmat. Köszönöm szépen, Tanok kollega, Belder kollega kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. A soros elnökség képviselőjét, illetve pontosabban Eston asszony től két dolgot kérdeznék. Az események fényében támogassuk Szíriát. Van egy békés mozgalom, amely megpróbálja összekapcsolni a különböző vallásokat és etnikus kisebbségeket. Remélem, hogy az EU-s delegáció támogatja ezt a mozgalmat Damaszkuszban. Másodszor egy korábbi vita során is kértem már, hogy az Európai Unió kövesse figyelemmel a keresztények helyzetét Szíriában. Homs Ostrom akkor sok-sok keresztény is meghalt, és szunniták is meghaltak. Emellett embereket ejtenek túlszól, hatalmas pénzösszegeket követelve váltságdíjként, Láthatjuk tehát, hogy nagyon drámai a helyzet, és remélem, hogy az Európai Unió tesz valamit a történtekkel kapcsolatosan. Köszönjük szépen Belder kollégának, Obermeier kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha, hónapok óta halljuk a szörnyűséges híreket, Sajnos egyenlőre még mindig nincs kilátásban a megoldás. A humanitárius segítségnyújtás nagyon fontos, nagyon hasznos, de nem oldja meg a problémát. De nem csak a rezsimmel van gond, radikális iszlamista erők ragadták magukhoz a kormányt a nyilvánvalóan szétszakadt, széttöredezett ellenzékben, és ultrakonzervatív erők irányítják őket Katarból és Szaudarábiából. Nem véletlen az sem, hogy az ellenzék tegnap a, az egyiptomi, ö, találkozott az egyiptomi muszlim testvériséggel, Tudom, hogy a kisebbség fél, tudom, hogy a 15%-os arányt képviselő keresztény lakosság is fél Szíriában. A lényeg az, hogy mielőbb segítsünk a szír népen. Úgy gondolom, hogy egy átmenet nem történhet meg Oroszország bevonása nélkül. Óva intenék attól, hogy bombákkal és páncélokkal próbáljuk a megoldást megtalálni, gondoljunk csak a líbiai káoszra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Obermeier kollégának, a kecsdiáj eljárás végén pedig Ojuland asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a e, munkacsoport, szíriai munkacsoport ülésének eredményét, és hogy támogatták Kofi Annan tervét. Egy e, polgárháború kitörése nem alternatíva diplomatikus e, diplomáciai megoldásokkal szemben. Fontos, hogy a végső kommuniké minden pontját végrehajtsák az érintett felek, be kell fejezni az erőszakos fellépést, annak érdekében, hogy megkezdődhessen a szír nép jövője. A szíriai ellenzéki pártok megállapodásra kell, hogy jussanak, és fel kell, hogy, meg kell, hogy értsék, hogy a szírek, szírnéppel szemben felelősséget viselnek, meg kell kezdeni az átmeneti kormány kialakítását is. Ezért a külügyi szolgálatot és a főképviselőt arra ösztönözném, hogy az összes szíriai politikai erőt, mozgalmat vonják be a folyamatba, minden etnikai és vallási kisebbség képviseltese magát az átmenet folyamatában. Köszönjük szépen, mondja az elnök. A vita végén pedig még egyszer Mavro Jannis úr kap szót. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok felszólaló beszélt a kisebbségek tiszteletben tartásáról, különösen a vallási és még különösebben a keresztény kisebbségekre gondoltak. Biztosítani szeretném önöket, hogy minden olyan csoportot támogatunk, akik a békéért dolgoznak, és nyomon követjük minden egyes csoport érdekeit. Sok nemzeti vallási közösség él Szíriában, többek között keresztény kisebbség is él itt. Ahhoz sem férhet semmi kétség, hogy az emberi jogokat megsértik Szíriában. De az is igaz, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszékre teendő utalás kimaradt a tanácsi következtetések szövegéből. Minnyáján tudjuk, hogy az a nemzetközi közösség milyen hatalmas eredményt ért el azáltal, hogy felállt az ICC, és milyen fontos, hogy mindenki a világon tudja, hogy elszámoltatható. De az is igaz, hogy az ICC-re való utalás <clears throat> mind Genfben és mind New Yorkban egy új határozat megfogalmazásáról zajlik a, a vita, és a nemzetközi, bünt, nemzetközi büntető törvényszékre való utalás kérdése a tanács, a külügyminiszterek tanácsán is felmerült, de úgy gondolta a többség, hogy nem opportun és nem célra vezető most említést tenni erről. Pont most, amikor Kofian a misszióját új helyre a helyzetbe akarjuk hozni, és megpróbáljuk bevonni az új akciócsoportba Kínát és Oroszországot is. Abban egyeztünk meg, hogy jelenleg nem beszélünk az ICC-ről, jelenleg, nyomatékosítom, jelenleg nem beszélünk az ICC-ről. De ugyanakkor ez a kérdés nem került re végleg a napi rendről. Nagy figyelemmel követtük ezt a nagyon izgalmas vitát. Pierre Dumont, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára is végigült a vitát, végigfigyelt a vitát, és mindent, amit itt elhangzott, mindenről tájékoztatja a főképviselő asszonyt. Az elkövetkező hetekben és hónapokban nyomon követjük a szíriai eseményeket, ahogy az átalakulás folyamata elindul. Folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az EU fellépéséről, és az Önök támogatásával azt reméljük, hogy sikerül az elnyomást és az erőszakot megakadályozni Szíriában, és sikerül majd egy békés, demokratikus változást kiváltani. Köszönöm a tisztelt képviselők kérdéseit, támogatását és egyetértését. Önök hozzásegítenek bennünket abban, hogy a szíriai krízisre adott európai választ jobban kialakítsuk. Maradjanak aktívak, ebben az ügyben is biztosítandó, hogy minden gondolatot, minden elképzelést maximális módon be tudjunk csatornázni. Mint hogy az én országomra konkrétan is rákérdeztek, ezért most eh, ciprusi külügymen, Ciprus képviselőjeként szólalok fel, nem a soros tanácselnökeként. Az orosz hajóról tettek fel egy kérdést. Én ugye most már nem a főképviselő nevében szólalok fel, nem is a tanács nevében, de hanem a saját kormányom nevében is elmondhatom, hogy a szankciókat betartjuk. És együttműködünk a tagállamokkal, hogy a fegyverembargót jobban betartsuk, és készek vagyunk arra, hogy a megfelelő fórumokon fellépjünk, és a legjobb gyakorlatokat átadjuk és elsajátítsuk. A konkrét esetben, esettel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Fordítis kikötője Ciprusban a hajó kapitányától biztosítékot, valamint a hajó tulajdonos szégétől biztosítékot kapott arra, hogy a hajó Törökországba tart, és nem Szíriába tart. Ezután ennyien tudtuk, hogy mi tört, tudjuk, hogy mi történt. Ám ezután, az esemény után mind a ciprusi kitötő, kikötői rendőrség új körleveleket küldött ki, amelyben minden munkatársukat és minden hajó tulajdonos céget tájékoztattak a szankciókról, amelyek és irány, Irán irányában kerültek megfogalmazásra, és figyelmeztették őket a jog, azon arra, hogy milyen jogi következményekkel jár, hogyha nem felelnek meg az elvárásoknak. Az érintett ciprusi kikötő hatóság <clears throat> megbízást adott arra, hogy a hajó tulajdonosa és a Cseriot hajó kapitánya ellen büntetőeljárást indítsanak. Ciprus teljes egészében elkötelezett az Európai Uniós intézkedések, eh, valamint a biztonsági tanács szankcióinak teljes betartása mellett vigilensek, éberek maradunk, az Európai Uniós fegyverembargó betartása tekintetében, mint Szíria, mint más totalitárius irá, rezsimek irányában, és mindenképpen együtt szeretnénk működni Európai Uniós partnereinkkel, megosztjuk velük a rendelkezésünkre álló információkat, és közösen erőfeszítést gyakorlunk annak érdekében, hogy a fegyverek proliferációját, valamint a fegyver technológia elterjedését megakadályozzuk, és kiterjesszük a békét és a stabilitást a régióban. Mindez annak fényében még különösebb nagy fontosságot nyer, hogy Ciprus a jelenlegi uh, lázongó, forrongó közép, uh, közel-kelet és észak-afrikai régióhoz nagyon közel van. És ezért parti őrségünk uh, nyomon követi a hajóforgalmat, és igyekszik betartani az Európai Uniós és a Biztonsági Tanácsi előírásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mavro Janis úr. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és most egy-két közlendőm van. A Néppárt és az esendő SND frakció öm,